witam państwa otwieram posiedzenie megnyitom az ülést herzog asszony ügyrendi felszólalás jó reggelt kívánok mindenkinek elnök úr tegnap vitánk volt a költségvetésről és világos volt a vita alatt, hogy az ITRE bizottság jelentése nem érkezett meg a szolgálatokhoz. Ezt ellenőriztük, a jelentés elkészült és el is küldték, úgyhogy valami fennakadás volt az eljárásban. Nem az az érdekes, hogy ki a felelős és mi történt, hanem az a fontos, hogy a jelentésünk, ami a háromoldalú megbeszélés alapja is volt, és ami nagy vélemény különbségeket váltott ki. Ami lényeg az, hogy ezt elküldjék mint a tanácsba, mint hivatalos dokumentum. Itt van nálam az anyag. Kérem, hogy járjon el az ITRE bizottság javaslata elérjen a tanácsba ma időben. Köszönöm a támogatást. Köszönöm szépen. Meg fogjuk tenni, amit kért tőlünk. Csodálatosan kezdjük a mai vitát. Első napi rendi pontunk közös vita G20-as csúcs találkozó, a tanács és a bizottság kíván ehhez hozzászólni szólni, nyilatkozatot tenni, valamint november 11-12-ig G20-as csúcs találkozó, valamint az Európai Tanácsi Ülés előkészítése október 28-29. Ezen kívül a Beres